kötelezik őket munkavégzésre. Szolidaritásunkat szeretnénk kinyilvánítani velük. Köszönöm szépen, mondja az elnök. 12.30-ig befejezzük, hogy eleget tegyünk a tolmácsok kívánságának, és reméljük, hogy rövid távon megoldást találjunk. Mindenek előtt a, nekünk is jó ez, de a tolmácsoknak, a munkavállalóknak is fontos. Nagyra becsüljük a munkájukat ezért bízunk abban, hogy rövid távon sikerül lezárni ezt a konfliktust, mint mondtam. Szavazni fogunk egy saját kezdeményezésű jelentésről és két véleményről. Szerintem rögtön kezdjük is. A hetes napi rendi pont a nyelvek közötti egyenlőségről a digitális korban. Az előadó Evans kolléganő kívánsz -e reagálni még? Parancsolj! Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani az árnyék előadóknak, az asszisztenseimnek, az ő asszisztenseiknek, a frakció szakértőknek, tanácsadóknak, és a titkárságnak a szakbizottságban természetesen. A szakértők, Kepeszade Szóla, már... And David Hicks. Uh, a, Akiknek szeretnék köszönetet mondani, elképesztő munkát végeztek a saját kezdeményezési jelentés kapcsán, amely szerintem a frakciók többségének a támogatását élvezi. A téma iránt mutatott érdeklődés azt hiszem jól tükrözi ennek a fontosságát. Köszönöm szépen valóban. Kezdjük is a szavazást. A 14-es kompromisszum az első, amiről szavazzunk mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. Tize, az 50-es módosító mellette, ellene. Tartózkodás nem látom, hogyha nem jelentkeznek, hanem jelzik kezükkel. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 51-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 54-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 53-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 61-es mellette ellene tartózkodás el, elutasítva. Tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ittre 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tíz, itre 16-os mellette ellene ellenőrzést kérnek. Jó, akkor ellenőrizni fogjuk. 15-ös megnyitom. Lezárom. 15-8 arányban elfogadva. Itt a 16-os mellette? Ellene tartózkodás elfogadva. Itt a 17-es mellette? Ellene tartózkodás elfogadva. 11-es kompromisszum elnézést, 11-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 69 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 70-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nyilván ellenőrizhetjük is. 12-es kompromisszum. Lezárom. 13-10 arányban elfogadva. 77-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 78-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 79-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 83-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 8, bocsánat, 87-es javítja magát az elnök. 87-es tehát mellette ellene tartózkodás elfogadva. 88-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 89 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 91-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 92-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ittre 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ittre 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ittre 6-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 97-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 102-es mellette ellene tartózkodás elutasít. 101-es mellette ellene tartózkodás elfogad. 104-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Itre 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadva ittre 10-es, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 18-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 81-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük a 81-est. Lezárom. 13-11 arányban elfogadva. 64-es mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizni kell. 64-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. 15-9 arányban elfogadva. 111 mellette ellene tartózkodás. Elutasítom. 212 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Akkor ellenőrizzük a 112-est. Lezárom. 12-12 elutasítva. Száztizenhármas igen mellette ellene tartózkodás elutasítva. 116 mellette ellene tartózkodás elfogadó. 118 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 119 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 120-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 121-es mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük, 121-es ellenőrizzük. Lezárom a szavazást, 13-12 arany elfogadva. 122-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 123-as mellette, ellene, tartózkodás elfogad 125-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 19-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hitre 14-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 20-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 21-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Itre 4-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 18-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Itre E mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hatos kompromisszum előtte, ellene, tartózkodás elfogadva. Itre M mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kompromiss nem, elnézést, 33-as módosító mondja az elnök, mellette ellene tartózkodás elutasítva, 34-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 35-ös mellette 34-es? Akkor 34-est ellenőrizni szeretnék, megnyitom a szavazást. Lezárom egyben. 12-12 elutasítva. 35-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 36-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadó. 41-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadó. 42-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 43-as itre n együtt, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 44-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 45-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 46-os, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva egyes számú szóbeli, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Itre egyes, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Itre K, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Egyes, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas, mellette, ellene tartózkodás elfogadva a négyes mellette, ellene tartózkodás elfogadva ötös mellette, ellene tartózkodás elfogadva kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. nyolcas módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva ezzel az árószavazás következik. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lassen. Lezárom. 22, igen, négy tartózkodás nem, nem volt. Egyhangulag elfogadva tehát. Gratulálni szeretnék az előadónak. Egy újabb napirendi, köve, napirendi pont következik. Az EU határrégió növekedésének és kohéziának előmozdítása a cím, egy véleményről, az véleménytervezetről. Zagorakis kolléga volt, aki ezt készítette nálunk, akkor nem kell megkérdeznem, ha már nincs itt, hogy van-e hozzászólása, megkezdjük a szavazást az egyes módosítóval mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Kettes módosító ellenszavazat tartózkodás elfogadva. Hármas mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tízes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 25-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 27-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás eh, elfogadva. 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 36-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 39-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 40-es módosító következik, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 41-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 51-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 52-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 53-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 54-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 55-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 56-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 62-es módosító mellette ellene, tartózkodás elfogadva 63-as mellette ellene, tartózkodás elfogadva 64-es mellette ellene, tartózkodás elfogadva 65-ös mellette ellene, tartózkodás elfogadva 66-os mellette ellene, tartózkodás elfogadva 67-es mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 68-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 69-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 70-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 71-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. <clears throat> A végszavazás következik, név szerint szavazunk, megnyitom. Geschlossen. Lezárom. 24 igen, egy tartózkodás, egy sem a nem szavazatokból. Nagyon gratulálunk az előadónak. Ezzel rátérünk a 9-es eddig pontra, megint csak egy áll, <clears throat> véleménytervezetről van szó. A globalizáció előnyünkre fordításról a kereskedelmi vonatkozások, a cím, Zambi Dimes kolléga, aki készítette az anyagot, kívánna hozzászólni, parancsoljuk. Well, uh, it's an opportunity for me to thank all who... Szeretnék köszöntet mondani mindenkinek, aki részt vett. Ennek a véleménynek a megfogalmazásában szerintem megtaláltuk a kellő egyensúlyt, és tudjuk hangsúlyozni a kulturális dimenziót, a globalizáció előnyének kihasználásának tükrében, a kulturális örökségre annak fontosságára rávilágítva, illetve általában a véleményszabadság és a média pluralizmus beépítésén keresztül fontos, a globalizáció kapcsán is beszélünk ezekről a fogalmakról. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung und wir beginnen mit... Akkor megkezdjük a szavazást. A 41-es mellette ellene, tartózkodás elfogadva 42-es mellette ellene, tartózkodás elfogadva 43-as mellette. Bocsánat, a 43-asról nem szavazunk, 44-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadva 45-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 53-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 54-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 4-es kompromisszum, ellene, tartózkodás elfogadva. 58-as mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizni kell véleményem szerint, megnyitom. Lezárom. 13-12 arányban elutasítva. 60-as módosító mellette, ellene, Tartaszkodás elutasítva, 68-as mellette, ellene, Tartaszkodás elutasítva, 61-es mellette, ellene, Tartaszkodás elfogadva, 5-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 67-es mellette, ellene tartózkodás szerintem elfogadtuk, de azért ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom, 15-9 arány elfogadva. 6-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 74-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 75-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 76-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 77-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 79-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 7-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 11-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 13-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 14-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 12-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogad a 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva 17-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadva 19-es mellette ellene tartózkodás ezt ellenőrizzük. 19-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. 14-9 arányba elfogadva elnézést. 20-as módosító mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 24-es mellette. Ellene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 15-11-ben elfogadva. Rátérünk a 36-osra, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 37-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 38-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 39-es mellette, ellene,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 Na, záró szavazás következik név szerint, megnyitom. Lezárom. 25 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat mellett elfogadva gratulálni szeretnék. Hát ez azért nem gyakran fordul elő, valljuk meg. So, sind unsere Gäste da? Megérkeztek a vendégek? Policy Department B und Kommission. Policy Department B és az Európai Bizottság a vendégek. So, bevor wir in Tagesordnungspunkt Mielőtt rátérünk a tízes napi rendi pontra, egy kicsit várnunk kell a vendégeinkre, meg kell keresni őket. Nézzük meg, hogy mindenki elfoglalja a helyét. Rögtön folytatjuk a munkát. szó. Can we start? So, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann... Kedves kollégák, akkor nézzük a tízes napi rendi pontot a bizottsággal folytatott eszmecsere a témánk az Erasmus program kapcsán. Amint tudják a kollégák, május 30-án a bizottság jogalkotási javaslattal élt az Erasmus következő generációjára vonatkozóan. Ugyanakkor a bizottság javaslata szerint eh, ti eh, elképzelések nem teljesen látszanak megvalósulni. Ma folytatjuk erről az első eszmecserét két részben. Először is a Policy Department-tel közösen fogunk erről egyeztetni, és Paul Vonhoff urat fogjuk meghallgatni. Köszönjük, hogy eljött hozzánk. És az új programgenerációt fogja bemutatni nekünk. És különösen érdekelnek minket a legújabb javaslatok, az egyszerűsítésre és a parlamenti ellenőrzésre vonatkozóan, hogy csak néhányat említsek a tanulmány legfontosabb gondolatai közül. Mindenkinek nagyon javaslom a szöveg elolvasását, és közvetlenül az előadás után magát a bizottságot fogjuk meghallgatni. Üdvözlöm körünkben Erikson Waterschutz urat, aki az Erasmus Plus kultúra és ifjúsági igazgatóságán dolgozik, és Van der Graaf asszonyt 10-10 percet fognak kapni, hogy elmondják a mondandójukat. Tudom, hogy ez nem sok, de hát fogunk még egymással találkozni a jövőben is. Először is most köszönöm, hogy eljöttek, és akkor önöké a szó. Policy Research Bureau Panté in the Netherlands. Van der Graafnak hívnak, az Erasmus Plus osztályon dolgozom, és a parlamenti együttműködésért is felelős vagyok. Elmondanám a fő következtetéseinket. A tanulmány három kérdéssel foglalkozott. Először is vizsgáltuk az Erasmus Plus várható hatásait, a nemzeti EU szintű hatásokat és az új program elemek működését. A második eljárási kérdésekkel foglalkozott, hogy milyen eljárást lenne legjobb folytatni a program végrehajtása során, és harmadsorban pedig a következő generációs programokra vonatkozó néhány javaslatot próbálunk megfogalmazni. A bizottsági értékelés is értékeltük mi magunk is. Ahogy elmondtam, már röviden, ugye EU és ország szinten is vizsgáltuk a helyzetet. Az Erasmus Plus eddig kiválóan működött, nagyon komoly hozzáadott értéket jelent. Bármelyik projekt altípusról beszéljünk, magas volt az abszorpciós arány, egyes programokban 100 és jelentősen nőtt a programok végrehajtási minősége is, és a költséghatékonysága is menet közben 2014-17 között. Tehát elérte a célját a program. A tanulmány az új design várható hatásaival is foglalkozik. Ez az új design különböző alt, program altípusok végrehajtását teszi lehetővé, és a láthatóság, a inkluzivitás, az egyszerűsítés, az ágazatok közötti együttműködés, az eredményorientáltság jellemzik. Ezzel együtt még persze van rajta javítani való. Ahogy már elhangzott, és ezt mindenki tudja, hiszen nyilvános volt ez a félidős bizottsági értékelés, hogy az Erasmus tehát sikeres, és miért sikeres? És önök is ismerik ezeket az eredményeket, hogy a nehezen elérhető csoportokat azonban nem sikerült elérni, az alkalmazási folyamat még mindig egy kicsit bonyodalmas, nehézkes, fölösleges elvárások is vannak benne. A diák hitelgarancia program nem hozta meg a várt eredményeket, és a felnőtt oktatás területén is csak fragmentált a végrehajtás, illetve a költségvetési ö, támogatások sem voltak mindenhol kielégítőek. De ezeket leszámítva beszélünk sikerről. A félidős jelentés azonban nem tért ki minden szempontra, és ezeket is mi megvizsgáltuk, próbáltuk árnyalni az elemzést. Az Erasmus célok szerintünk egy kicsit túl tágak, és túl sok interpretációra adnak lehetőséget, és kevéssé, ugyanakkor kevéssé rugalmasak, és lebonthatók regionális szélokra, és nem mindig jutottak el a pénzek a végkedvezményezettekhez. Vannak jó, új innovatív gondolatok, a tapasztalatok cseréje például, de a prioritások megfogalmazása tekintetében egyszerre erősség és gyengeség, ez az általános megfogalmazás. Tehát az jó, hogy sokféle program betehető az Erasmus alá, de azért mégsem minden. El kéne ezen gondolkodni, hogy hogy hogy lehetne kiszűrni az adhok program megfogalmazásokat, hogyan lehetne a Zsamoni programmal több összhangot teremteni, az adatok felhasználása és cseréje sem volt optimális, egységesebb végrehajtási kereteket szeretnénk. Ha már a végrehajtásról beszélünk, és a döntéshozásról, a tanulmány célja az is volt, hogy újabb, új eljárásokat javasoljon az éves munkaprogram végrehajtásával kapcsolatban. Az, az Erasmus pluszt ugye éves munkaprogramok keretében hajtják végre, és végrehajtási jogi aktusok születnek ebből. Delegált jogi aktusokat soha nem használtak az Erasmuson belül. Az éves munkaprogramokat a bizottsággal kell egyeztetni, és az ehhez szükséges költségvetési forrásokat közösen azonosítja az Európai Bizottság a programozókkal, és éves prioritásokat kell kijelölni az aktualitások tükrében. És azok a projektek kapnak támogatást, amelyek legjobban megfelelnek az általános és az aktuális politikai céloknak. Na most az éves munka programok végrehajtása alapvetően jó volt. Jó volt a bizottság és a programozók közötti együttműködés. Eddig legalábbis. Tehát általában a nemzeti szint könnyen megszólítható volt, de vitás kérdés az, hogy a delegált és a végrehajtási aktusok rendszere jó-e. Erről vita zajlik. Mind a kettőnek van előnye, hátránya. A delegáltus, delegált jogi aktusok jogalkotási természetűek is, a végrehajtási aktusok azok közvetlen végrehajtást feltételeznek. Az éves prioritások ról is volt vita, mert az egyes döntési eljárások néha egymást akadályozták, Tehát több egységesítésre lenne szükség, és néhol túlzásba vitték a helyi prioritások kidomborítását. Tehát lehet, hogy rá kéne bízni a tagállamokra, hogy delegált vagy végrehajtási aktusok formájában kívánják végrehajtani a programot. Ez csak egy felvetés. És a 2016-os intézményközi megállapodás és a közös nyilatkozat azonban kimondja, hogy hibrid jogi mechanizmusok nem lehetségesek, tehát vagy-vagy alapon kell ezt eldönteni. A tanulmány ez alapján két javaslatot fogalmaz meg. Először is szeretnénk, hogyha jobban definiált lenne, hogy delegált jogi aktusokkal vagy végrehajtási aktusokkal kívánunk operálni, így elkerülhetők lennének az ezzel kapcsolatos viták. A második pedig az éves prioritások megfogalmazásával kapcsolatos, annak mikéntjével. Ezek tehát a fő következtetéseink, és ezeket most megpróbálom akkor összefoglalni, ahogy már jeleztem, az Erasmus Plus az alapvetően jól működik, magas hozzáadott értéket képvisel. Az új programdizájn láthatóbbá, egyszerűbbé teszi ágazati együttműködést, jobban szolgálja és hatékonyabb és eredményorientáltabb lesz, bár még ezen a területen is van mit javítani. A program megfogalmazás alapvetően összhangban van az általános EU-s politikai célokkal, Ajánlásainkat azonban egyes részterületeken hangsúlyosan szeretnénk megfogalmazni, még egyszer összefoglaló módon. Szeretnénk az Európai Parlamentben elérni azt, hogy az Erasmus Plus prioritásai pontosabban fogalmazzuk meg. Az elvégzett kutatás alapján ö, látható, hogy ez hol szükséges, az inkluzivitás, a rugalmasság elvének jobb érvényesülése érdekében. Célzottabban kellene a kisebb szervezeteket megtámogatni, és csökken, jó, tovább kell csökkenteni az administratív terheket. És reméljük, hogy ezáltal egy pozitív visszacsatolás indul be. További részlet kérdések, ajánlások tekintetében kérem, hogy olvassák el a jelentésünket, és köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, Van der kisasszony, a tanulmány bemutatása révén már is jobban látjuk, hogy mire kell odafigyelni majd az új programok során. Köszönjük javaslataikat, meg fogjuk őket fontolni. különösen megfontolásra érdemes az, amit a delegált és a végrehajtási jogi aktusok vonatkozásában mondott, és hogy ebben a parlament közreműködésére lehet szükség, hogy ez egy világosabb rendszeré váljon. Magam is megállapítottam, hogy a végrehajtási aktusok korán sem csak technikai végrehajtás szolgálják sokszor, hanem gyakran politikai prioritásokat próbálnak megvalósítani az Európai Parlament feje fölött. Ezt el kell kerülni. Köszönjük szépen, hogy törekszenek a gondolatok jó terjesztésére. Most megadom Erikson úrnak a szót, hogy mutassa be az új javaslatot, hogy aztán azt meg tudjuk vitatni. Bizonyára mindenki belenézett már a programmal kapcsolatos új javaslatokba, annak örülhetünk, hogy jelentősen megnő a pénzügyi támogatása az Erasmusnak, még ha nem is annyira, mint mi szerettük volna. Számos parlamenti állásfoglalást már tettünk ebben az ügyben, és tulajdonképpen mi háromszoros költségvetést vártunk volna el, kétszerest kaptunk, az inflációt is beszámítva ez még tulajdonképpen kétszeres sincs, de mégis jelentős ez a 26 milliárd, különösen, hogyha az Erasmus Plus utolsó évét tekintjük. Tehát teljesen elégedettek ugyan nem lehetünk, de azért ez komoly eredmény. És az Erasmus javaslatot, ha valaki figyelmesen olvassa, akkor azt is látja, hogy egy kicsit túl tágak az új célmegfogalmazások, és maga a program meghatározottsága, cél irányultsága, mintha kevésbé eh, kontúrosabb lenne, mint korábban. Ezzel a kérdéssel foglalkoznunk kell, és a parlamentnek is lehet itt szerepe. Eh, ne írjunk alá Bianco csekket, a rugalmassággal általában egyetértünk, de azzal, hogy az Erasmus bármire használható legyen, azzal nem. Tehát itt erről még vitát kell folytatnunk, a közvéleményét is meg kell hallgatnunk, a kedvezményezetteket. Tehát első olvasás után egy kicsit túl általánosnak tűnik a bizottsági javaslat. Na de erről beszéljünk később. Most hallgassuk meg magát a javaslatot. Erikson asszony, 10 percet adok önnek, fejtse ki nekünk, hogy mi változott, miért változott, és beszélhetünk-e forradalomról, vagy csak evolúcióról, és hogy milyen motivációk vezették önöket, amikor az új javaslatot megfogalmazták. És akkor utána következik majd a vita. Tessék, Erikson asszony! Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselők, nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek. Our new Erasmus uh, program proposal adopted by the Commission the third... Az Európai Bizottság uh, május 30-án fogadta el az új Erasmus javaslatot. A biztos úr a tegnap a politikai kontextusról beszélt. Csodálatos, hogy ilyen pozitív hangulatban nyújthatjuk be ezt a javaslatot a Future of Europe Európa jövőjéről szóló vita kellős közepén. Így ezt a programot ez az egész oktatási és ifjúsági téma, amely most nagyon azt a napirenden szerepel, tovább előre mozdíthatja. Még egyszer köszönöm Önöknek, hogy ennyire elkötelezettek az ügy iránt, segítettek nekünk az tavaly az Erasmus 30 évét ünnepelni. To uh, assist with you uh, in uh, Strasbourg, the 13 Strasbourgban június 13-án együtt ünnepeltünk. Program uh, becoming very visible and show the real impact it has, and I think it helps. Azt hiszem, hogy ez megmutatta, hogy mennyire uh, mennyire ambíciózus ez a javaslat, és hogy mennyire időszerű. Időszerűségről beszélve, nagyon jó az időzítés, hiszen fontos szakpolitikai témák szerepelnek a napirenden, az európai oktatási övezetre ha utaljak itt, illetve az ifjúsági stratégia, amit a közelmódban adtunk ki. Tehát az ambícióinkat megpróbáltuk átültetni az új programjavaslatba is. Ez egy úgynevezett flagship, az a, flagship az a zászlóshajó javaslat, hatástanulmányok készültek Erasmus ügyben, én csak kettő példát hadd hozzak ez ügyben, amely sokat mondó. Egyrészt az Erasmusban részt vettek számára segítette a munkaerőpiaci integrációt, a felsőfokú képesítéssel rendelkezők esetében egy évvel, illetve a diploma szerzés utáni évben megduplázza a munkához jutás esélyét az Erasmus programban való részvétel, gyorsabban szereznek munkát, és 25%-kal többet keresnek azokhoz képest, akik nem vettek részt ilyen Erasmus csereprogramban. programban. Lássuk az érme másik oldalát nagyon komoly előnyöket láthatunk a tekintetben is, hogy közelebb hozza Európát, európaiakat egymáshoz. Ez sokkal európaiabbnak érzik magukat, akik részt vettek ilyenben. 94%-uk pedig nagyobb fokú toleranciáról is beszámol, ami azt hiszem, hogy jól mutatja, hogy milyen pozitív hatással van az Erasmusnak az intézményekre, és kihatással van ez nemzetközibbé teszi és be a résztvevő intézményeket. Lássuk most a konkrét javaslatunkat. Ezt nem kis felkészülés előzte meg, több mint egy évig dolgoztunk magán a javaslaton, és megpróbáltuk. Where we have tried to involve everyone who has a megpróbáltunk minél inkább eh, mindenkit bevonni ebbe a folyamatba, akinek az Erasmusban része van, eh, a különböző stakeholdereket, érintetteket lehetőleg legnagyobb mértékben bevonni. Az önök szakbizottságának a beszámolóit is eh, vizsgáltuk. Több mint egy millió reakciót kaptunk és azt hiszem, hogy az előttem szóló kutatók által végzett tanulmányhoz nagyon hasonló eredményre jutottunk mindebből. Nem mondhatom elnök asszony, hogy a kontinuitást, a folytonosságot is támogatták sokan, hiszen úgy érezték, hogy nagy siker volt ez a program. Hét különböző program integrációjáról beszéltünk. Az elején ez persze nem volt könnyű, de most már nagyon komoly támogatottsága van ennek. A stabilitás, kontinuitás, tehát a folytonosság az, amit mindenki kér tőlünk. Az evolúció vagy revolúció, tehát forradalom vagy szerves fejlődés, ez szerintem ez nem jó felvetés hiszen alapvetően megpróbáljuk megtartani a jelenlegi felépítést, architektúrát, ha úgy tetszik, ugyanaz lesz a programnak a hatája, ugyanazokra terjed majd ki, és a végrehajtási modellt, módszereket is megpróbáljuk megtartani, hiszen ez bevált, kipróbált módszer nemzeti ügynökségeken keresztül. Azt hiszem, hogy ez hatékony módszer, már pedig, amint nem romlott el, azon miért változtatnánk. Az architektúra vagy felépítés kapcsán a három kulcsfellépés megtartását sokan támogatják, ezek ugyanis könnyen érthetőek, a mobilitás, az intézmények közötti együttműködés, a harmadik apróbb rész pedig ilyen szakpolitika fejlesztési támogatás. Ez a három key action, vagy kulcsfellépés, amit azt javasoljuk, hogy ne változtassunk. Egy élethosszig tartó tanulás kell, hogy mögötte álljon ennek a kezdeményezésnek, hiszen mindenhol, minden kontextusban, minden ágazatban az élethosszig tartó tanulás ma már a jellemző. Ezen nem akarunk változtatni, Ugyanez igaz az összes ágazatra is. Ágazatközi együttműködést többen kértek tőlünk. Az Erasmus Plus program jó kezdés volt, de alapvetően ez új együttműködési módszereket is teremtett az ifjúsági sport szervezetek intézmények között. Az szakképzés, felsőoktatás, középfogóoktatás mind-mind szerepel itt, illetve egy külön ifjúsági fejezetet is tervezünk ide. A nem formális oktatás keretében a sport fontosságát sem szabad alábecsülni. A sport kapcsolatos programok is bebizonyították, hogy mennyire hasznosak, ezért éppen ezeket azt javasoljuk, hogy tartsuk meg. Az Erasmus országok részvétele fontos, itt nem csak 28 tagállam szerepel ebben, ezt meg akarjuk őrizni természetesen, de egy partner ország dimenziót is szeretnénk megtartani, akár meg is erősíteni, de hát erre majd visszatérek. Lássuk most a költségvetést. Nos, jó hírekkel szolgálhatok. A költségvetés megkétszerezése, kétszereződése szerintem csodálatos hír. Tudjuk, hogy rengetegen nem jutottak pénzhez, és ezzel a duplázással, a költségvetés duplázással, megkétszerezésével talán ki tudjuk elégíteni az igényeket. Összességében ez szerintem egy kiváló eredmény és hír. Nagyok, óriásiak az elvárások. Az emberek mobilitását az oktatásban ezt kívánjuk támogatni, mert próbálunk persze alkalmazkodni formátum tekintetében ahhoz, hogy a fiatalokat minél nagyobb mértékben tudjuk támogatni, azzal a célral, hogy befogadóbb legyen ez a program. Akár mégis is háromszorozódhat a kedvezményezettek száma. Röviden el is mondanám, hogy ez hogyan lehetséges dupla pénzzel háromszor annyit elérni, olyan, mintha ez egy ilyen valami csoda eh, varázslás lenne, de hát nem erről van szó. A rugalmasabb, kisebb formátumokat tapasztaltuk, hogy jól működnek, és úgy érezzük, hogy éppen ezért rugalmasabbá is kell tenni mindezt annak érdekében, hogy a, egy sokszínűbb profilnak próbáljunk megfelelni. Az úgynevezett blended mobility, amikor a fizikai és a virtuális aspektusokat ötvözzük, így az átlag költség csökkenhet, és éppen ezért úgy érezzük, hogy a dupla költségvetéssel háromszor annyi embernek, 12 millió embernek adhatunk le ezzel lehetőséget. De ennek előfeltétele az is, hogy inkluzívabb, befogadóbb legyen a program, nem fordítva működik ez. Lássuk most a szektorokat, a különböző szektorokat, amelyekre kiterjed majd a kétszeres költségvetéssel. Minden um, szektor vagy ágazat több pénzt kaphat majd Végezetül tényleg hadd emeljek ki egy valamit, hol, van, hol keresendő az evolúció, hanem is a revolúció, az az forradalom. Tehát hol az, ahol igazából tovább fejlődhet a program. Nos, befogadóbbá kell tenni, a hátrányosabb helyzetű eket is el kell, hogy érje, illetve könnyebben hozzáférhetővé kell válnia. Ez a legfontosabb ajánlások között egyébként említésre is kerül. Örülök annak, hogy beszámoltak arról, hogy a kis partnerségek eh, egy új formátumot jelentenek, amely szerintem óriási lehetőséget nyújt, például az ifjúsági szervezetek számára, hogy jobban hozzáférjenek a programhoz. A program befogadó vagy inkluzív jellegét illetően különböző intézkedéseket próbáltunk ebbe beépíteni. Talán ezek közül a legfontosabb az, hogy a felsőoktatáson túllépjünk az iskolai csereprogramok, illetve a szakoktatás, szakképzés terén új javaslatokat tettünk. A rugalmas formátummal egyre többen tudnak majd részt venni az Erasmusban. Azt is hadd említsem meg, hogy megpróbáltunk a program potenciáját jobban ki építeni, hogy az Európai Unióról és az Európai Azonosságtudatról többet, több információt szerezzenek a részvevők. Egy új fejezet szerepel itt, az Európai Önkéntes Szolgálat, Rai hadutaljak itt, egy nagyon stabil költségvetési fejezet szól erről. A fiatalok részvétele a közéletben, nos, meggyőződésem, hogy ezen keresztül a, a felvilágosítás sokkal jobb lehet. Az Erasmus Plus-ban résztvevők, legyen szó diákokról, oktatókról, megpróbáljuk őket bevonni, egy olyan hálózatot létrehozni, amely egy igazi Erasmus ex-Erasmusos hálózatot teremt. Mindenképpen fontos megemlíteni azt is, hogy egyszerűsíteni próbáljuk az eljárásrendet, ez már ebben a programban is megjelenik, de szeretnénk még ambiciózusabbak lenni a jövőre nézve, és szeretnénk közelebbről újra gondolni a programok felépítését, például a kis partnerség, kisméretű partnerségek erre jó példát jelentenek. Jobb hatékonyabb ö, számítástechnikai eszközökkel szeretnénk dolgozni, integráltabb rendszerekkel, illetve az administratív eljárásokat is újra kell gondolni annak érdekében, hogy minél kevesebb információt kelljen kérnünk. Természetesen a pénzügyi rendelet szabályainak szigorúan eleget téve mindig, mégis egy nagy ö, mértékű egyszerűsítést szeretnénk elérni. Ami a szinergiákat illeti, erről se feledkezzünk meg, hiszen mégsem teljesen külön egy vákumban működik majd mindez. Szorosan kapcsolódunk más uniós programokhoz. Van például elképzelésünk arról, hogy az Európai Szociális Alap Plusz programhoz, például a Topping Up kiegészítő programokhoz, illetve a sikeres projektek kiterjesztésén keresztül. Alapvetően ennyit szerettem volna elmondani, most szívesen válaszolok kérdésekre. Uh, helps you to give a bit the, the highlights or... És uh, remélem, hogy ezzel azért alapvetően az új javaslat legfontosabb elemére, elemeire sikerült rávilágítanom. Vielen, vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen a résztvevők számának meg háromszorozása, kétszeres forrásból, hát ez azért majdnem varázslat, hogy úgy mondjam. Ugye, és azt mondjuk, hogy több virtuális kontaktuson működne ez, de hát nyilvánvalóan, akiknek van pénzük, azok utazhatnak, ez azt hogy a többiek, akiknek nincs pénzük, azok maradjanak otthon, és majd virtuálisan utaznak. Ez kicsit abszurd ez az üzenet, itt észnék kell lennünk, úgy gondolom. Vegyük az előadókat előre, és árnyék előadókat persze, és ők kapnak szót, és szerintem a már bevált pingpong eljárás, kérdés-válasz eljárás először, tehát a kolléga. Köszönöm szépen. Elnök asszony, árnyék előadók, kedves kollégák, mindenek előtt Köszönöm, hogy megtiszteltek azzal, mondja Zver képviselő, hogy én lehettem az előadója ennek az anyagnak, az Erasmus, eh, a ifjúság és a sport a tét, a témait eh, az Európai Bizottság egy javaslatot készített május 31-i előterjesztéssel, hogy hogyan alakuljon a következő program, programozási időszakban a források, és most hát a Brexit után a kohéziós területen a forrásoknál csökkenést láthatunk az új pénzügyi keretben. Az új körülmények között tulajdonképpen örülni kell annak, hogy megkétszerezték az összeget, amit erre szánnak. Mintegy 15 milliárdról beszélünk a bizottság javaslatában. Nyilvánvaló a ha 30 milliárdra emeljük ezt a szerencsés, de hát az inflációs ö, hatást is korrigálni kell, de hát új kezdeményezéseket is finanszírozni akarunk ebből az európai egyetemek, a kiválósági központok, a Discovery EU területet, vagyis reál értékben azért kisebb lesz ez a növekedés, mint amire számítunk. Éppen ezért annál is fontosabb, hogy jól osszuk el a pénzeket. Az Európai Parlament Kulturális Szakbizottságának fontos feladata, hogy kitartsunk amellett, amit már követeltünk a éves pénzügyi keret vonatkozásában, vagyis egy megháromszorozását a forrásoknak helyezzük előtérbe. Európa egyik fontos feladata a jövőre nézve, hogy az oktatást erősítsük, az abszorciós képességet erősítsük az Erasmuson keresztül. A program javaslat összefüggésében van egy néhány ötletem nekem is, amit bemutatnék. Az Európai Bizottság arra tett javaslatot, hogy az új többéves pénzügyi program Erasmus, neve Erasmus legyen, ne Erasmus Plus a hetedik évben jártunk már, amikor ezt a javaslatot készítettük. Örülök, hogy az Európai Bizottság a program architektúráját alapvetően nem módosította, még továbbra is az egyéni mobilitásra helyezzük a hangsúlyt a szervezetek közötti együttműködés, a második pont, a harmadik pedig a oktatáspolitika továbbfejlesztése. Mint mondtam, vannak új kezdeményezések is, ezek jók lehetnek véleményem szerint, szerintem gyorsan megismerik ezeket a közvéleményben, és fontos, hogy sikeresek is legyenek. Az európai kulturális örökségért is tennünk kéne még ennél többet, az európai sokszínűséget, mint azonosságtudatot szeretnénk erősíteni. Ez az egyik fontos cél. Ide tartozik a Discovery EU vagy EU projekt, vannak további kezdeményezések is az Európai Egyetemek hálózata, illetve a kiválósági központok a szakképzés területén kell, hogy feladatokat lássanak el. Ezek a új központok európai szinten egyre inkább előtérbe kerültek az elmúlt egy-két évben. Az bizottság célja az, hogy az erre szánt eszközök forrásokat megduplázzuk, a részvevők számát megduplázzuk, vagy meg háromszorozunk, és nem csak arról van szó, hogy egyetemi hallgatókat vonjunk be, hanem a cél éppen az, hogy a szakképzésben résztvevőket is, szakmunkás tanulókat, vagy a tanárokat is bevonjuk például, az edzőkre is ki kéne terjeszteni. Fontos, hogy a, a felnőtteket is elérjük. Az is fontos, hogy az Európai Bizottság a parlamenti ellenőrzés fontosságát nem emelte ki a jelentésben, ezt nem tartom igazán helyesnek, de szerintem fontos lenne többet beszélni az együttműködésről ezen a területen, az Európai Bizottsággal együtt, szerintem erre megoldást kéne találnunk hogyan lehetne az Európai Parlamentet a lehető legjobban bevonni a program működésébe. Üdvözlöm azt, hogy a hozzáférhetőséget, a hátrányos helyzetűek hozzáférését biztosítsuk a perifériás körülmények között élőket is elő, előtérbe helyezzük. Hát jó dolog, hogy megduplázzák a forrásokat, administratív terheket kívánnak csökkenteni. Ma is hallottuk, hogy konkrét lépéseket terveznek az egyszerűsítés irányába, bürokráciában de hát ez persze nem mindig elegendő, ezért külön üdvözlöm az utolsó gondolatot, amit elmondtak. Egyetértek az Európai Bizottsággal, hogy lehetőségeink keretei között gyorsan megállapodjunk a költségvetésről, ha lehet már 2019-ben. Ha csúszunk ebben a kérdésben, akkor ez súlyos következményekkel járhat a végrehajtás első évében az új pénzügyi keret körülményei között az Európai Parlament előadójaként megígérhetem egyébként, hogy mindent el fogok követni annak érdekében, hogy felgyorsítsuk ezt a folyamatot. Az árnyék előadóknak, a Kulturális Bizottság tagjainak szeretnék köszönetet mondani. Ha így együttműködünk, akkor sikeresek leszünk. Köszönöm szépen. Kívánom most rögtön reagálni, vagy várjunk? Ha konkrét kérdés van a panel részvevők irányába, a szakértőkhöz, vagy az Európai Bizottsághoz van kérdésük, akkor ezt mondják is el egyértelműen, hogy mi a kérdés, mert egyébként abból indulok ki, hogy véleményüket mondják csak el, majd a végén kapják ebben az esetben meg a szakértők a szót újra, meg hát az Európai Bizottság is. Libacska kolléganő, azért ne hosszabban három percnél, kérem. Jest najbardziej rozpoznawalny. Az Erasmus program a legláthatóbb, felismerhetőbb európai programok egyik ez, világos mindannyiunk számára. Örülünk annak, amit ön is hangsúlyozott, hogy megduplázták a költségvetést de ha a dupla pénzhez többszörös feladat tartozik, akkor a végén mégiscsak kevés lehet a pénz. Háromszor annyi részevőt szeretnének. Ez jó hír. Európai Oktatási Övezet. Ez is jó dolog. Európai Egyetemi Hálózat. Még egy újabb kihívás felsőoktatási oktatók európai mobilitása. Megint egy újabb kihívás. Kérem, hogy gondolják újra, hogy eh, hiába beszélünk dupla annyi pénzről, hogyha megsokszorozódnak a feladatok, vagy a lefedendő területek, akkor lehet, hogy még kevesebb lesz a pénz. Éppen ezért együtt kell garantálnunk, hogy elég legyen mindenre a pénz. Ez volna az első megjegyzésem, a következő. Minden felülvizsgálat vagy módosítás során a siker ráta illetve a finanszírozott projektek számának alacsony volt a aggasztó szokott lenni. Esetleg gondolkodnak olyas valami, mint a Horizon 2020 esetében, vagy mégis valami nagyobb rugalmasságot szeretnének bevezetni a finanszírozás optimalizálása érdekében? Illetve hogyan kívánják azt biztosítani, hogy a befogadó ország költségeihez igazítsák a költségeket, illetve hogyan kívánják ezeket a tagállami Eh, ügynökségekkel támogat, amelyek rengeteg fontos adatot látnak el. Következő kérdésem. A Discovery Europe kezdeményezéssel kapcsolatban eh, a fő feladatunk mégiscsak az, hogy összekössük Európát. Nem biztos, hogy mindenkinek van pénze arra, hogy európai utazásának a költségeit állja. Az európai szociális alappal jobb együttműködést terveznek, erről tudna bővebben szólni, illetve hogyan képzelik el az Erasmus és a Horizon közötti szinergiákat. Köszönjük. Köszönöm szépen. Kívánne reagálni, úgy hallom, igen. Kérem, hogy röviden, ha megtehetem, akkor szívesen reagálok. Minden kérdésre kész vagyok válaszolni, csak röviden reagálnék szerintem nagyon hasznos kérdések hangzottak el, ami pedig a sikerkvótát illeti, és a költségvetés növelését illeti, megnéztük ezt, láttuk, hogy csalódottság is van az ágazatban, éppen azért, mert hiányzik a pénz a dizájnban, az architektúrában láthatjuk azt is, hogy a különböző kulcsfontosságú szereplők üdvözlik azt, amit javasoltunk, de hát azt is látjuk, hogy itt van javítani való, szóval nyilvánvalóan a százszázalékos tehát nem tudjuk elérni, de azt hiszem, hogy jobbak leszünk a mainál sokkal és a fiatalok körében a ifjúsági fejezetet több mint megdopláztak. Az egy fontos üzenet a fiatalok irányába. Tényleg itt erősíteni akarjuk az ilyen jellegű partnerségeket. Ami a többi programot illeti, azhoz fűződő kapcsolatot illeti, ez egy fontos felvetés. Egy néhány szóban erre is reagálnék az ESF Plus amely ezzel párhuzamosan került előtérbe a, a DG Employment, a foglalkoztatási főigazgatóság kollégával szorosan együttműködtünk, és igyekszünk szinergiahatásokat elérni. Az egyik az, amit ön is mondott a projektek sikerkvótájával kapcsolatban. A Horizon 20-as, a Horizon Europe mechanizmusát itt figyelembe kell venni, vannak projektek, amelyek nem voltak tökéletesek, és az ESF Plus-ban tudjuk folytatni. Hát ki kell dolgozni még a részleteket, másrészt viszont tényleg innovatív projekteket látunk, amelyek jó sikeresek voltak, a legjobb gyakorlatokként tudjuk ezeket alkalmazni, és ezeket felemelnénk egy regionális nemzeti kontextusból egy nemzetközi kontextusba. Ami pedig az ESF pluszt illeti, itt ö, növelni szeretnénk a forrásokat adott kérdéseknél, hogyha egy adott ország számára fontos egy program, amely prioritást élvez, vagy, cél, vagy kiemelünk egy-egy célcsoportot, itt az Erasmus ösztöndiakat lehet megemelni az ESF pluszból. Még nem tudjuk, hogy hogyan fog ez működni, de ez egy közös gondolatunk, hogy a két program vonatkozásában ezt a kapcsolatot erősíteni tudjuk. Az Horizont 20 Európa esetében itt az Európai Egyetemek pénzét szeretnék erősíteni, és a Horizon Europe tudja ezt a pénzt biztosítani, ami pedig az ösztöndiakat illeti, amit ön is említett, ez egy nagyon fontos felvetés. Azt szeretném mondani, hogy ezt vizsgálni kell, kutatni kell, hogy értsük a helyzetet valójában. Nagyon nagyok, gyorsak a változások ezen a területen, de az ösztöndíj helyzetet nyilvánvalóan az összhangba kell hozni a valós költségekkel, meg kell nézni a rendszert, meg kell vizsgálni, hol kell változtatásokat eszközölni. Természetesen mindig abban a szellemben, hogy plusz ösztöndíjat adjunk, hogyha erre rászorulnak a tanulók, de mert az ösztöndíjnak az a célja, hogy ösztönözzön, hogy a nevében is szerepel. Ennyit egyelőre. Köszönöm szépen. Mari Teres Jiménez három percben kérem. Sí. Uh, bueno, muchas gracias. Köszönöm szépen, önök asszony. Nagyon érdekes prezentációt hallgattunk, ezzel kapcsolatban bennem is felmerült egy-két kérdés. Az Erasmus program az Európai Unió egyik igazi sztár programja, hiszen egy olyan, az emberekben azt az érzést kelti, hogy valóban Európa mindenki. A fiatalokra, az oktatásra, a felsőoktatásra koncentrál, a tagállamok közötti együttműködést előtérbe helyezve. Ami különösen érdekes számomra, az annak a lehetősége, hogy a társult országokkal hogyan lehet ilyen csereprogramokat folytatni. A Magreb országokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség elnökeként az Észak-Afrikával kapcsolatos lehetőségek engem különösen foglalkoztatnak, gondolok itt elsősorban Tunéziára ebben az esetben. Milyen források állhatnak rendelkezésre ezen a szinten? Ez az első kérdés, ami felmerül bennem. A második. Nyilván eh, némi kritikával is kell élnem, hiszen a pénzügyek tekintetében nem vagyunk teljesen elégedettek. Szeretném, hogyha szólna bővebben arról, hogy az Erasmus és az Egyesült Királyság viszonya hogyan alakul. 26.800 európai diák vett részt ebben a csereprogramon 2016-ban, 1500 brit diák is közöttük. Tehát joggal kérdezem, gondolom, hogy mi történik majd jövő év márciusát követően. Mivel egyre több európai diák szeretne tudományos kutatói karriert választani magának, ehhez Európának valamit tenni kell annak érdekében, hogy versenyképesek legyünk. Az európai tudomány és tudományos élet támogatása azt hiszem, hogy egy megkerülhetetlen cél. Mit kíván tenni az Erasmus program keretében az Európai Bizottság, hogy STEM ügyben, tehát a tudomány matematika terén jobb legyen a csereprogram. Köszönöm, rögtön reagálni is kíván. Igen, köszönöm, ismét kiváló kérdések hangzottak el. I've noted the three points actually, the international and... A nemzetközi kérdések, az Egyesült Királyság, illetve a természettudományok területe. Nos, az Európai Unió szomszédságában lévő országokkal nagyon jó az együttműködésünk, amelyet folytatni kívánunk. Főként a felső oktatás keretében működik ez. Ezért szeretnénk ezt a kiterjeszteni a szakképzésre is egy ilyen igény megjelent. Ugyanakkor az Erasmus program nem vethet le mindent. A különböző külső eszközökkel együtt fellépve tudunk csak ilyeneket támogatni, például fejlesztés az érintett szomszédos országokban. Erre megvannak a különböző külső finanszírozási források. Ahogy azt tettük az Erasmus Plus esetében, ahol az Erasmus Plus finanszírozását más programokkal sikerült kombinálni. Reméljük ezt a jövőben is meg tudjuk tenni. Ami az Egyesült Királyságot illeti, sajnálatos módon sok újdonságról nem számolhatok be ez ügyben, egész egyszerűen nem tudjuk, hogy mi lesz, hogy lesz. Egy a mások kezében vagyunk, meglátjuk, hogy mi lesz majd, hogyha tényleg kilép az Egyesült Királyság az Unióból, milyen feltételekkel teszi ezt. Ami az európai természettudományokat illeti, Nos, valóban erről nem beszéltem. Az evolúció részeként egy olyan alprogram is működik is, amely az előre tekintő stratégiai szektorok keretében preferálja a mobilitást, a STEM vagy STEAM rövidítést használjuk általában, hiszen az éghajlatváltozás, a mesterséges intelligencia, ezek valóban előre tekintő Tudományoságok és területek. Ez egy olyan terület, amit szeretnénk mindenképpen kiemelten kezelni a felsőoktatási mobilitás keretében, de nem csak kizárólag. Köszönöm. Köszönöm szépen. Evans kolléganő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm az Európai Bizottságnak ezt a nagyon érdekes és pozitív prezentációt. Először is a kollégákhoz csatlakozva hadd mondjam el finanszírozás ügyben, hogy én is támogatnám a források meg háromszorozását. A Brexit kapcsán azt mondta, hogy nem tudja, hogy mi lesz, hogy lesz, de Wales ügyében most a Velszi kormány egyértelműen vállalta, hogy az Erasmusban szeretne bent maradni. Mi minden tőlünk tehetőt megteszünk ennek érdekében. És a brit kormány bármilyen álláspontra is helyezkedjen, mi szeretnénk mindenképpen részt venni az Erasmus programban a jövőben is. Már csak azért is, mert ez egy valóban emberek életét megváltoztató program, valóban tükrözi az európai együttműködés hozzáadott plusz értékét, és az új javító szándékú módosítások azért számomra üdvözlendőek. Két konkrétumot hadd említsek. Először is a diák hitel témában Van der Graaf kisasszony azt említette, hogy ez nem működik olyan jól, mint ahogy azt várták. Ennek van-e konkrét oka? az első kérdésem. Velszben, amikor az egyetemeket tárgyalok, akkor azt látom és hallom, hogy az Erasmusra jelentkező diákok többsége idegen nyelvszakos, és más szakokról nehezen találnak embereket, hiszen ott a nyelvi akadály elrettentő lehet. A konzultáció során erre vonatkozóan kaptak-e visszajelzéseket, illetve erre vonatkozóan vannak-e építő szándékú javaslataik? Köszönjük szépen. Van der Graaf asszony szeretne válaszolni a feltett kérdésre. Mi az oka ennek, hogy ez az eszköz miért nem úgy működik, ahogyan mi vártuk volna az egyetemi hallgatók vonatkozásában? Köszönöm szépen a feltett kérdéseket. Szeretném elmondani, hogy a diákhitel, mint eszköz, hát vegyes eredményekkel járt, nem értük el, ezt öt bank, azt hiszem, az, amelyik csatlakozott a programhoz. A szervezetek száma viszonylag alacsony, amelyek ilyet tudnak kínálni ezek után, hát különböző okai vannak. Talán az ösztönzés nem elegendő, tehát hogy a bankok nem kívánnak annyira részt venni. Hát az a legtöbb országnak egyébként van saját ilyen rendszere talán, és a tudatosítás, a láthatósága, tehát hogy tényleg nem, nem igazán sikerült ezt elterjeszteni, ez alacsony az emberek nem látják, nem látnak mást, aki ezt felvette volna. Különösebb ösztönzője nincs annak az, intéz, az intézményi oldalon, hogy ezt meg is csinálják. Természetesen igyekszünk a végrehajtást javítani és nagyon kevesen vannak a kedvezményezettek között, akik látnák, hogy erre tényleg van lehetőség, vagy ez az a három pont, amit én említeni tudnak, hogy miért nem tudnék, amit nem, miért nem vesznek részt benne. Köszönöm szépen. Mielőtt Erikson asszony kap szót, külön örömömre szolgál, hogy 25 bolgár fiatalembert is üdvözölhetek itt ők azok, akik részt vesznek a mi ülésünkön, őket meghívta Nikov kolléga, és üdvözlöm Önöket itt a szakbizottságban, és remélem némileg érdekesnek tartják a ma délelőtti eszmecserét. Eriksen asszony, kíván-e ön ez a téma, ha amennyiben kíván. Köszönöm szépen. Ami a diákhitelt illeti, valóban a visszajelzés, amit kaptunk a konzultációs folyamat során, és amit láttunk is a végrehajtás kapcsán, hogy nehéz ügy ez, nehéz volt ezt létrehozni, és tényleg, hogy ez beinduljon, ez egy nehéz ügy volt. És véleményem szerint ez nem volt eléggé vonzó, mint a pénzügyi közvetítők számára, mint rendszerre ez természetesen közvetítőket igényel az adott országok felé, és nem találták eléggé érdekesnek, eltekintve ettől az 5-6-tól, amelyik időközben beszállt. Nehéz volt meggyőzni őket, hogy ez egy érdekes üzlet. A pénzügyi piac nem nyújt elég érdeket ebben a kérdésben. És ez az egyik probléma, amely ebből adódott. Ezért úgy döntöttünk, hogy feladjuk ezt a részt. Az Erasmus programban ez már nem szerepel. Amit tenni tudunk, azok, akik magát az ötletet támogatják, és hát ennek az alapja még jogos, ugye, tehát szükség lenne egy ilyenre, van egy lehetőség az Invest EU nagy, tehát a rendeletben magában különböző támogatások szerepelnek, nem csak diákhitelről kell beszélni, infrastruktúrális beruházások az oktatásba, stb. Tehát itt nem csak az oktatásról van szó az invest eu ban de van erre lehetőség de hát ez egy külön program, nyilvánvaló külön rendelettel, külön költségvetéssel, abból lehet ezt megcsinálni. Tehát elméletileg ezen a vonalon tovább lehetne menni, ami pedig a, a nyelv témáját illeti, tudjuk, hogy ez egy korlátot jelenthet a mobilitás előtt. Ez az oka annak végül is, hogy a májusi csomag, amit eh, a biztos bemutatott, eh, hogy hát ezzel szeretnénk segíteni a nyelvtanulást, ez nem egyik napról a másikra változik meg. De hát a rendszereket meg kell vizsgálni, ösztönözni kell a nyelvtanulásra már korai gyermekkorban, és jó gyakorlatokat kell kialakítani az ajánlásunkon keresztül is, ezt támogatjuk, és reméljük, hogy a tagállamok ezt komolyan veszik, abban bízva, hogy ezzel arra ösztönezzük a, a diákokat, hogy külföldön tanuljanak. Egyébként a programon belül is vannak eszközök természetesen, tehát ez nem elegendő, hogy részt veszünk egy tanfolyamon, egy nyelvet, tehát többet kell tenni annak érdekében, hogy, hogy egy nyelvi szintre eljussunk. Szisztematikusan kell ezt hozzáállni. Köszönöm szépen, jól emlékszem még arra a vitára is, amikor lefolytattuk ezt a, a diák hitelekkel kapcsolatban ez olyas valami, ami a, hát igen, vitatott volt itt a szakbizottságban, és mi magunk se láttuk még, hogy ez tényleg olyan eszköze, amelyik működőképes, vagy inkább ne erőltessük ezt, mi akkor világossá tettük, hogy megpróbáljuk, és azt látjuk, hogy nem működik, hogy nincs rá igazán igény, akkor le lehet állni vele. De talán az Európai Beruházási Bankon keresztül is lehetne, hogy nem magánbankokon, hanem az EBB-n keresztül. Ha legalább egyszer felkínálnánk ott, talán egy lehetőségként mérlegelendő ez is, ahol azt tudjuk mondani, rendben van a lehetőség adott, és hogyha nem használják fel, akkor legalább nem veszik el a pénz az Erasmus programból. Itt adott esetben az Econnal együtt kéne leülni és végig gondolni ezt. Ezzel a végére jutottunk az első körnek, az előadók, elő, előadók fordulójának. A többi képviselő következik. Kérem, hogy két percre korlátozzák a hozzászólást. Még egy óránk van rá, vagyis ö, ö, újra reagálhatnak. Kezdjük is. Mihaila Sojdrova asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyra értékelem, hogy a bizottság megtette a javaslatát, és ezek jók. A hitelprogramot azonban újra kell gondolni, és új kísérleti projektekre is szükség lenne. Ezzel kapcsolatban lenne néhány kérdésem. A Discovery EU program kapcsán úgy érzem, hogy ez a program nem magyarázatra kellően világosan az iskolákban. Nem látjuk, hogy itt ez egy verseny lesz-e, a gyerekek milyen feltételek mellett kell, hogy megírják a programjukat. És ez a Discovery Europe, ez nem egy tudás projekt, oktatási projekt, hanem inkább mobilitási projekt, tehát nem a tanulás van az előterében, hanem a mobilitás. és szerintem ez nem is ide tartozna, ez egy másik programhoz tartozna. Ez inkább szociális, kulturális téma. Majd kiderül a kísérleti projekt kapcsán. Az európai egyetemek kapcsán is lenne egy kérdésem, meggyőződésem, hogy a kiválóság kérdését előtérbe kell helyezni, és legyen egy európai címkézés, legyen egy európai minőségbiztosítási rendszer és jelölés. De azt meg nem értem, hogy miért csak öt európai egyetem érdemli ki ezt a címet egyelőre, tehát ez valahogy így nem működik ez a projekt még. Macron elnök nek is vannak hasonló elképzelései, vigyázzunk, hogy ne használja ki a politika a szakmai programokat. A Discover EU kapcsán én is úgy látom, hogy nincs definiálva, hogy mi legyen ez a program, csak meg van pengetve. Tehát úgy tűnik, hogy a bizottság majd utólag mondja meg, hogy mit ért ez alatt, vagy hogy van ez attól függ. A Discover EU programot kétféleképpen kell nézni, és két fázisban. Először is ez egy kísérleti fellépés, és gyorsan létre akarjuk hozni, ezért egy kicsit definiálatlan még valóban, de a lényeg az, hogy már most nyáron utazhassanak fiatalok a keretein belül. Ez persze kell egy kiválasztási eljárás, valamilyen verseny, de hát kísérleti projektről van szó. Már is nagyon pozitív a visszajelzés, hatalmas eh, arányban jönnek vissza a visszajelzések, úgyhogy ígéretesnek látszik. Az a tény, hogy ez egy kísérleti fellépés, ez azt is kimondja, hogy ez nem az Erasmus része egyelőre. A javaslatunk pusztán annyi, hogy ebből a kísérleti projektből most tanuljunk, még lehet, hogy másik ilyen is lesz, és akkor a tanulságok alapján majd később esetleg beépítsünk valamilyen hasonlót az Erasmusba is, 2021-el kezdődően. Tehát a Discover EU, ez még valóban egy, nem egy kiforrott program, ez csak egy javaslat, még nem az Erasmus része, bár lehet, hogy azzá válik. És menet közben fogjuk pontosítani. Tehát tudatában vagyunk annak, hogy ez csak egy keret, egy ötlet, de ennek is van validitása. Kipróbáljuk, hogy hogyan lehet végrehajtani, és az első kísérletből leszűrt tanulságok alapján majd lesz ebből egy kiforrottabb dolog és igenis van neki tanulási vonatkozása, hiszen a fedezt föl az Európai Uniót egy lokális program, amelyet helyi ifjúsági szervezetek hoznak létre, ők találják meg azokat a fiatalokat, akiket utaztatni akarnak, akik maguktól nem tudnának utazni, és abból a szélből, hogy megismerjék Európát. de akkor ugye egy kicsit meg vagyunk vezetve, mert az Erasmus Plus kapcsán került napirendre a téma. Azért örülnénk, hogyha minél hamarabb egy kicsit konkrétabb megfogalmazások is elérnének minket, és az Erasmushoz való kötődés is jobban kiderülni. Tehát, hogy ez egy képzési és mobilitási program, mert láthatóan itt a teremben sem értette ezt mindenki elsőre, és nem az ő hibájuk ezt, hanem a kommunikáció hibája, formális, informális kommunikációval, de valamit itt pontosítani kell, az biztos. Miközben támogatjuk alapvetően. Tessék, Helga Trippel. Köszönöm szépen. a kezdeném, hogy az Erasmus maga sem csak egy tanulási program, hanem részben például a fiatal vállalkozók talpra állításának is egy egyik eszköze, és ne felejtsük el, hogy nagyon sok szociális komponense van, tehát szó sincs arról, hogy ez csak egy képzési program. Az Erasmusnak pont nem az a lényege, hogy mindenki tudós legyen, hanem az, hogy minél szélesebb rétegei a társadalomnak jussanak valamilyen képzési és mobilitási lehetőséghez. Ami a delegált aktusok kérdését illeti, a parlament a bizottsággal kemény vitában áll arról, hogy a programok végrehajtásában milyen jogosítványai vannak a parlamentnek, és milyenek a bizottságnak. Úgy érezzük, hogy a bizottság nem eléggé átlátható módon csinálja, amit csinál, emiatt kritizáljuk, és ez különösen felértékelődik ez a a, a következő költségvetési tervezés tükrében. Ugye Olaf Scholz a szociáldemokratáktól és a zöldektől kicsit populista módon nyilvánultak meg. Jó lenne, hogyha elnökasszonyunk ezt egy kicsit tudomásukra hozná és enyhíteni az érét a kijelentéseiknek. Köszönöm a szót. Csak röviden reflektálnék arra, ami elhangzott. A program igen, nem csak diákoknak szól, megpróbáltunk egy okos programjavaslatot tenni, és ebben is benne van, hogy ez túlmutat a diákok körén, és a költségvetési hozzárendelt pénzek is tükrözik ezt. Ugye a szakmai képzés, eh, általában az ifjúsági programok ebben most eh, komolyabb szerepet kapnak, mint a képzés maga. ezekben az ágazatokban van esélyünk arra, hogy meg létrejön az a kritikus tömeg, amely a program jó működtetéséhez szükséges, ami a delegált és végrehajtási aktusokat illeti, a monitoring kereten belül megfelelő indikátorokat kell először kidolgozni, és úgy gondoljuk, hogy a végrehajtás tekintetében jó a jelenlegi rendszer, jelenleg a keret adja meg ennek a keretét, ha fogalmazhatok így, és ezt nem akarjuk megváltoztatni. Tehát akkor a bizottság úgy gondolja, hogy a végrehajtási aktusokkal minden jól működik, azt én értem, szerintem is egyszerűbb a dolog, így, számukra különösen, de ez a túlzottan általános megfogalmazás engem aggaszt, mert akkor a végrehajtási aktusokkal végül is bármit el lehet sütni Erasmus néven, és akkor adott esetben mm, napi politikai prioritások fogják meghatározni, hogy ki mit gyömöszöl bele ebbe a keretbe. Tehát ezt el szeretnénk kerülni mindenképpen és szeretnénk, hogyha minket is megkérdeznének. Elfin úr, köszönöm elnök asszony, három gyors megjegyzésem lenne. Amikor az Erasmusról beszélünk, mindig az a benyomásom, hogy nem eléggé világosak az ambíciók a kommunikációban, hogy a barátságok kötése, a kulturális kapcsolatok támogatása, vagy pontosan mi is a cél, és ez aztán a politikai támogatottságát is csökkentheti a dolognak, pedig az Ever Closer Union témán belül konkrétabban is meg lehetne fogalmazni a célokat, és európaibbá kéne is lehetne tenni őket. Nem ugyanaz ugye sokan ugye azt mondják, hogy ez a nemzetállamok ellen irányuló program, hogy az európai identitását akarjuk a fiataloknak erőszakosan kialakítani a helyi identitással szemben. Ugyanakkor üdvözlöm azt, amikor a bizottság azt mondja, hogy a nehezen elérhető periférikus csoportoknak akar hozzáférést adni a tudáshoz, mobilitáshoz, erre viszont nagyon nagy szükség van, és valóban, ha az ember elmegy, akkor az nagyon ö, pozitívan alakíthatja a gondolkodását, és erre szükség van. A társadalmak egyre szétaprozódottabbak a különböző érdekrendszerek, értékrendszerek alapján, és szükség lenne, hogy ezek között több átjárhatóság legyen erre és egyes kollégák elmondták, hogy az Egyesült Királyság kilépése, és ez most már úgy tűnik, hogy egyirányú utca, komoly veszteség, hiszen az Egyesült Királyság oktatási nagyhatalom, és jó lenne, hogyha a bizottság ne, nem marginalizálná az Egyesült Királyságot politikai okokból, hanem amennyire csak lehet belül tartaná a klubban. Frau Eriksen, möchten Sie oder können auch weitermachen? Also. Eriksen asszony, kíván reagálni, de így is mehet tovább. Ez nagyon röviden, csak azt szerettem volna mondani, ez a visszajelzés, ami érkezett a résztvevőktől. Tehát ez rajtuk múlik, hogy a koncepciót mivel töltik fel. 88%-ban a kedvezményezettek azt mondja, hogy a szociális skilleket erősítették, az 80% azt mondja, európai értékekről van szó, tehát ez az ő érzésük, mi, mi, ez egy visszajelzés, egy jelentéstétel, mi nem kívánunk ebbe pluszt belemagyarázni. Dimis úr parancsoljon két percben. Köszönöm szépen, tehát eh, sose érik el a százszázalékos abszorpció, de, de hát azt látjuk, hogy nagyon, de hogy majdnem annyi, az azt mutatja valóban, hogy eh, haladunk ezen a területen. Az Európai Parlament eh, ragaszkodik a megháromszorozáshoz, épp azért, mert ilyen óriási visszajelzés van, reakció van erre, mert fontos, hogy ezt más területekre is felhasználnak, mint a Discovery EU, de természetesen nem csak a, az összegeket kell nézni, hanem a hatásokat. Meg kell vizsgálni a résztvevők, hányan lesznek, hány projektünk lesz, ami a megduplázást, a megháromszorozást illeti, ez önmagában nem elegendő. Természetesen a tanulmányból is tudom, hogy három fő szereplőről beszélünk, de a sporttal kevésbé foglalkoztak eddig, és itt többet lehetne tenni, úgy gondoljuk, főleg Máltában beszél a fiatal emberekkel. Sokan vannak, akik szívesen részt vennének, de igazából sportszervezeteket helyeznék jobban előtérbe. Kevésbé az oktatási vagy az akadémiai rendszereket, hogyha itt ilyen befogadóbbak akarunk lenni, éppen a felsőoktatás tekintetében. Hát, hát, hát a ösztönzőbbé kell válni és látni, itt látom a tanulmány alapján, hogy a sérülékenyebb csoportokhoz is el kell jutnunk, ami nyilván egy nagy kihívás, egy nagy feladat. Itt az Európai Szociális Beruházási Alapból kéne kiindulni, hogy azokkal együttműködünk a szerencsésebb. A lényeg az, és mint már többen elmondták előttem, elnök asszony is említette, biztosítani kell, hogy ne csak azokat vonjuk be, akiknek amúgy is van lehetőség erre, hanem el kell érni a sérülékeny körülmények között élő embereket is, vagy hátrányos helyzetőket is. Végül is egy statisztikai dolog, ami a tanulmányból kiderül. 87 százalék azt mondja, hogy a multikulturalizmus erősödött benne, ez egy pozitív eredmény. Nem csak Európáról beszélünk, hogy európaiabbak lettünk, hanem hogy elfogadjuk jobban egymás különbségeit. Köszönöm szépen. A tanulmány szóba került, akkor köszönöm szépen, örülök, hogy reagálhatok a megállapítás, de hát ami a sportot illeti szektorként, és hát továbbra is működtetjük a végrehajtás során, de szeretném elmondani, hogy vannak emberek, akik a sportterületen működnek, hát tőlük is nagyon pozitív volt a visszajelzés, bár hát ez viszonylag szűkebb terület egyelőre, de azért sok, sok mindent sikerült elérni az amatőr sport területén főleg, tehát a, terepen dolgozók számára. Itt egyszerűen van szó, szó, szóval elég információk nincs, részletesebben nem tudok beszélni arról, amit felvetett, de azt, hogy nem történik valami, az Európai Bizottság részleteket jobban tud erről, főleg a félidős felvizsgálat során a sérülékeny, a hátrányos helyzetű de Itt is egyetértek, az Európai Bizottság javaslat ezt tartalmazza, és örülünk, hogy ezt látjuk. Az Erasmus Plus program ne csak azoknak szóljon, akik ezt megengedhetik maguknak valójában. Itt a hozzáférhetőség, a bejutás, az valamennyi szereplő számára fontos és hát az Európai Szociális Beruházási Alap és egyebek, tehát hogy másokkal ezt összekössük, hogy segítsünk az egyének bejutását ebbe a körbe. Hát nyilván itt vannak az utazási költségek, hát akár egy általányt lehet erre alkalmazni, és hát ezt nem egyénekre szabva lehet alkalmazni, hanem általában számolnak. Ugyanezt mondhatom arról, hogy a fogyatékkal élőket is jobban figyelembe kéne venni. Azt gondolom, hogy ezzel megnyitnánk a lehetőséget, hogyha az Európai Szociális Beruházási Alap is szóba kerülhetne jobban. Köszönöm szépen a valóban értékes felvetéseket, Erikson asszony. Igen, csak nagyon gyorsan és röviden ezekről a fontos kérdésekről. Számokat kértek, résztvevőket illetően, a projekt résztvevők illetően, hogyha tényleg érdekli önöket, akkor lássunk néhány számot. 12 millióról beszéltünk következő bontásban. Több mint 3 millió egyetemi főiskolás hallgató, 1 millió középiskolás, ez nulláról ugye óriási emelkedés, 3,6 millió a különböző ifjúsági csereprogramokban, 2 millió tanár, pedagógus, edző és e, általában e, nevelők. Ezek becslések, de szerintünk reálisak. A sport kapcsán, ezt is említették, a, kettőztük a költségvetési ben az erre fordítandó összegeket, mert úgy érezzük, hogy eddig nagyon sikeres volt. A sport összetevője, komponense az Erasmus Plusnak. A sportprogramon belül egy újabb újdonság, a mobilitás az edzők és eh, az edzők számára, azért, mert ők ilyen multiplikátorok, akik eh, helyi szervezeteknél dolgoznak, nagyon sok fiatallal főként hátrányos helyzetű fiatallal dolgoznak együtt, ami az outreach témáját illeti, hiszen a befogadás, befogadó jellege a programnak nagyon fontos. Megpróbáljuk megtalálni a módját annak, hogy a ifjúsági szervezetek, sport, egyesületek, eljuthassanak olyan fiatalokhoz, akik nem gondolták volna, hogy ilyen mobilitási programban részt vennének. Része ez annak az erőfeszítésnek, hogy láthatóbbá tegyük ezeket a lehetőségeket, a kommunikációt a program kapcsán, illetve próbálunk proaktívan eljutni minél több fiatalhoz ezen szervezetek, egyesületek segítségével. Fontos a hegyi szint, és újra kell gondolnunk a visszanemtérítendő támogatások szintjét is, főként mivel a célunk az, hogy azokat a hátrányos helyzetű diákokat is bevonjuk, akik vagy az anyagi lehetőségeik, vagy a földrajzi elszigeteltségük miatt nem gondoltak arra, hogy részt vesznek ebben eddig. Az ESF plusszal való kapcsolat nagyon fontos, Szorosabban együtt kell működnünk, annak érdekében, hogy inkluzívabb, befogadó jellegűbb legyen ez. Rengeteg eh, szakképesítés nélküli fiatal van Európában. Nyilván ezt nem tudjuk megoldani az Erasmuson belül, de az ESF plusz, amelyben az átképzés, az upskilling, tehát a készségek javítása terén eh, sokat tehetünk, és az határon átnyúló mobilitás részét az Erasmusban tudjuk ennek támogatni, de ezt mindig együtt kell tekinteni, hogy a másik eszköz pontosan mire terjed ki, mit lehet vele tenni. Silvia Köszönöm szépen, Silvia Costa két percben. Úgy gondolom, hogy nagyon érdekes ez a tanulmány. Köszönöm szépen, hogy ez egy politikai hangot is kapott. Nyilvánvalóan fontos, hogy a program kibővüljön, de fókuszálni is a Vikata fókusz éppen ezt mutatja, hogy milyen irányba kéne haladni, tehát a bővülés, és hogy jobban be kéne vonni a végfelhasználókat. Valóban ez egy fontos felvetés. Kikről beszélünk valójában? Ki az, aki pluszban hozzájöhet még. Úgy gondolom, hogy koherensebb a program. Az évek során kiderült, hogy itt egy oktatási térséget kívánunk, egy egységes oktatási térséget kívánunk Európában kialakítani, egy néhány részletkérdés. Itt az illet egész életen át tartó tanulás is egy fontos pontunk. Az új költségvetésből kiindulva pedig felhívnám a figyelmet erre is mert van némi eltolódás a programok súlypontjában is, hát a, a felnőttekről beszéltünk, tehát a mesterképzés befejezése, doktori képzésekben való részvétel fokozottan előtérbe kerül, de a fiatalokra is jobban ügyelni kell, és hát a mobilitás az, amely még rendkívül fontos, amit elő kell segíteni a felső oktatásban. Egy a dolog, ami még érdekel, ez az egyetemek hálózata, és erről még össze majd beszélünk sokat. Az Erasmus Mundus egy fontos téma még számunkra ide tartozik, ez is, ami a költségvetést illeti nyilvánvaló, hogy sikerült magasabb összegeket előirányozni erre. Minden esetre az önkéntes szolgálatra szánt eszközök már nem szerepelnek benne, de a saját kezdeményezés támogatása, ez külön követelésünk volt, hol még nem látjuk, hogy ez hol szerepel a költségvetésben. Az utolsó pont, talán így néhány másodperc nekem is jut, mert elejétől fogva beszéltem kapcsolat a többi programmal, az ESF Plus, a Horizon Europe. Sajnos nem látjuk ezt a kapcsolódást. Hol van a koherencia a többi programmal? Vagy ez csak egy opció? Van de Graaf asszony kap szót. Kíván-e ön először reagálni? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Hogyan tudunk több embert eh, elérni? Nos, kutatóként nekünk mindig jó, hogyha kedvezményezettekkel, egy program résztvevőjével tudunk személyesen találkozni. Persze, eh, mint minden kutatási projekt esetében, meg kell találni a hangsúlyos pontokat, eh, de egyetértek a program résztvevőkkel beszélni, mindig roppant érdekes egy kutató számára, minél többen, annál jobb. Nagyon érdekes dolgokat hallottunk tőlük, hiszen nem csak a kvantitatív, hanem a kvalitatív eh, beszámolók is fontosak, visszajelzések, amelyet eh, a szakirodalomból nem lehetett volna megtudni. Az önkéntes ügyekben inkább a kollégának adnám át a válaszadás lehetőséget. Frau Eriksson, bitte. Eriksson asszony. Uh, important point indeed. Valóban fontos kérdés ez. Annyit hadd mondjak el, hogy a konzultáció, a javaslat benyújtását megelőző konzultáció, egy millió válasz érkezett. A program résztvevőitől persze nagy részt. Úgy érezzük, hogy a résztvevők valóban magukénak érzik az Erasmus-t. Gondolkodunk azon, hogy a, a végrehajtást alaposan elő kell készíteni, nem csak a tárgyalások fontosak, hanem a majdani végrehajtás előkészítése, ezen dolgozunk most. Jó az együttműködés a végrehajtó szervekkel, az érintettekkel, a résztvevőkkel, mindenkivel, aki hozzájárulhat a program sikeres megvilágításához, meg kell találnunk a módját annak, hogy őket is részt vegyük ebben a felkészítő bevonjuk őket ebbe a felkészítő stádiumba, hogy magukkal a végső kedvezményezetekkel hogyan lehetne így együttműködni, ezt erre a modalitást nem tudom megmondani, de a program résztvevőket kell mindig szem előtt tartani az ő igényeiket. Az önkéntes munkával kapcsolatban az Európai Önkéntes Szolgálat ez európai szolidaritási hattest bekerült át, de hát több mint megkettőződött az erre a célra fordított összeg. Tehát igazából nem eltűntek ezek a pénzek, hanem az Erasmus ifjúsági komponensébe került át. Ez fontos. És érdekes megfigyelés ez, hogy az ön önkéntesség milyen sokba került, a a test beátcsoportosítani őket szerintem jó eredménnyel jár majd. Remélem világos voltam az elején, hogy minden szektorban több mint megkétszereződött a rendelkezésre álló pénz. Ez jó hír, ugyanakkor határozott visszajelzéseket kaptunk arra vonatkozóan, hogy mely szektorokban, ágazatokban van szükség kritikus tömegre ezért eh, arányosabban, arányaiban többet kap az ifjúság, a szakképzés, illetve a középfokoktatás. Igen, igen, bocsánat. És a diákigazolvány kérdésre válaszolva, ez egy kísérleti projekt, különböző projektekkel komolyan vizsgáljuk a lehetőségét. Az elképzelés az, hogy a diákigazolvány 2021. január 1-ével már működjön, amikor az új program elindul. Rendben, köszönöm. Nikofor, parancsoljon két percben. Grupa Bulgária. Eh, köszönöm. Én is szeretném üdvözölni a bolgár látogatói csoportot a digitális technológiával foglalkozó eh, diákok is vannak köztük. Az Erasmus Plus program fontossága nagyon fontos, éppen ezért a célok. A cél az, hogy a 25 és 65 év közöttiek 25%-át lefedjük, illetve az Erasmus költségvetésnek csak 4%-a kap, került el, elkülönítésre erre a célra, az élet hosszig tartó tanulás. Miért szóval 25-65 év között tiek csak 11%-ára terjed a program, Bulgáriában kevesebb, mint az emberek 2%-ára. A, négy, a program 4%-át kívánjuk erre a célra költeni. Hogyan fogjuk elérni akkor, hogy az érintett korúak közül minden negyediket elérjen ez a program? Az élethosszig tartó tanulásra gondolok. Ez az első kérdésem. A második szociálisabb jellegű. Kelet-Európában sok olyan gyerek van, aki hátrányos helyzetű családból származik, érkezik, még akkor is, hogyha szeretnének részt venni az Erasmus Plus-ban, nem engedhetik ezt meg maguknak. Egész egyszerűen nincs elég pénzük erre. Gondolkodnak azon, hogy valamit tegyenek annak érdekében, hogy nagyobb ösztöndíjakat kapjanak a hátrányos helyzetűek például? Köszönöm. Köszönöm szépen. Yes, so thank you for this question. Köszönöm szépen a kérdéseket. Uh-huh. Üdvözlöm a bolgár diákokat, és eh, amire hivatkozott ez a nemzeti célok eh, témája, minden tagállam kötelezettséget vállalta, hogy az egész élettartó tanulásprogramban részt vegyenek. Ez egy nemzeti kötelezettség, és nem csinálhatunk úgy, eh, mint hogyha az Erasmus ebben segíteni tudna, tehát eh, ez egy plusz kiegészítő eszközként működhet, de ez inkább a nemzeti erőfeszítések, a nemzeti szakpolitikák eh, ügye az egész életen áttartott tanulás. Eh, ez, eh, hogyha megnézzük a fiatalok részvételét, azt látjuk, hát kevesen vannak, akik az Erasmusból profitálni tudnak. Az új programnál azt gondoljuk, hogy a fiatal emberek mintegy 10%-ánál várhatjuk, hogy most már képes lesz részt venni, most még kevesebben vannak 400 alaknál. De hát ez, eh, ezek becslések, tehát ezt nem mondhatjuk, hogy ez eh, abszolút biztos megállapítás nagyon fontos, hogy megnézzük az ösztöndiakat, mint mondtam. Ezt már korábban mondtam, igyekszünk kiegészíteni, de a felülvizsgálat perspektívája az, hogy hogyan tudjuk azokat támogatni, akik hátrányos helyzetben vannak, illetve távoli területeken laknak, de nem tudunk mindenkit kompenzálni általában, mert ez egy nemzeti felelősségbe tartozik, az oktatási politikájuk, ez nem egy EU kompetencia önmagában, nem tudunk kompenzálni mindenért, ami a egyenlőtlenségként jelentkezik a tagállami szinten. Rendben, köszönöm szépen. Ami a befogadást, az inkluzivitást illeti, nyilvánvalóan segít, hogy a fiatalok az ifjúsági területen a forrásokat sikerült erősíteni, főleg ha a fiatalokról beszélünk, ahol a nem formális, informális tanulásról beszélünk, a fiatalok határokon átnyúló tevékenységéről. Ezek persze azok a projektek, amelyekkel el tudjuk írni azokat az embereket, akik gyenge szociális körülményekből érkeznek, és nincs annyi lehetőség, hogy egyébként mondjuk külföldön tanuljanak úgy gondolom ez így helyes. Tehát az a benyomásom többé-kevésbé, hogy ami a lehetséges, differenciált kifizetéseket illeti, mondjuk Erasmus diákoknál, a ösztöndiakra gondolva, itt az Európai Bizottság igyekszik kimenekülni ebből. Hát fizessék szépen a tagállamok, gondolják végig, hogyan tudnak fizetni. Azért ebben annyira nem vagyok biztos, hogy ez a legjobb ötlet ebben, mert megint csak egyensúlytalanságok alakulnak ki az egyes tagállamok között, vagyis úgy gondolom ez egy olyan pont, amiről beszélnünk kell. Egy kérdést én is feltennék a szakértőnek még. Az elmúlt évek során újra és újra tükröződött a különböző tagállamok részéről, hogy az egykori Comenius program területe, ahol az iskolák együttműködése került szóba, a diákcsere programok kerültek szóba, az új Erasmus Plus egy programon belül ez egy kicsit úgy visszaszerült, egyrészt a kérelmezéssel járása elég bonyolultá sikerült, és akik régebben a comenius használtak egyszer csak az volt a benyomásuk, hogy nincs is már, ugye megszűnt a Comenius, és a lehetőség is megszűnt, legalábbis sokan ezt úgy gondolták. Ez megjelent az önök tanulmányában tapasztalatként, hogy ez a terület olyas valami, ami az elmúlt Erasmusban mondjuk egy kicsit lemaradó terület volt, és mit tudnának javasolni nekünk, hogy a jövőbeli programot hogy lehetne módosítani, ha az igaz, amit bevezetőben elmondtam, parancsolja. Köszönöm. a kérdést. Nos, válaszom Nekovúri Riménti válaszával összefügg. Valóban több ország is jelezte, hogy a finanszírozási lehetőségek másokkal való együttműködés az átlagiskola számára nem olyan könnyű, az új Megvan az oka annak, hogy milyen az új eljárásrend. Az Európai Unió nagyon sok információt kért azoktól a szervezetektől, amelyek az Erasmus Plus támogatásra jelentkeztek. Ugyanakkor egyes szervezet típusok esetében ezen kritériumnak eleget tenni igen komoly kihívást jelent, főként azért, mert ez egy ilyen pályázat elkészítése nagyon nagy munkával jár, és nem is mindig sikeres. Ez egyébként egyértelműen megjelent a beszámolókban, Nos, a Comenius alapok felhasználói között is szerepeltek az Európai Bizottság új javaslata az iskolák számára tükrözi a korábbi visszajelzéseket, egy korábbi eh, ilyen felmérés erre eh, egyértelmű mutat. Tehát a tanulmányunk is azt jelzi, hogy a pályázati eljárásrend egyszerűsítése, különböző méretű szervezetekre lebontva különböző eljárásrend bevezetése. Azt hiszem, hogy ez mindenki számára, a kedvezményezetek, a résztvevők, illetve a résztvevő szervezetek számára is nagyon fontos könnyítés jelent. Azt gondolom, hogy ez összhangban van azzal, mondja az elnök, amit a kedvezményezettektől információként kapunk, hát azoktól, akik el akarok élni a programmal Hát ez a mi visszajelzésünk, hogy hát bizony időnként ez bonyolultra sikerül. Hát főleg ami az iskolákat illeti, szerintem itt a tagállamoknak is lenne dolguk, hogy hozzájáruljanak ehhez. Például tanárokat, ők azok, akik a kérelmeket megfogalmazzák, akik a projekteket útjuknak indítják, és hogy eh, hát a jövőben ne kelljen szabadidőben csinálni ezt, amikor ez mindig az egyéni elkötelezettségtől függ, hogy mennyire elkötelezett valaki, hanem a tagállamok is eh, adják meg a szükséges időt arra, hogy ezt a fontos munkát elvégezzék, és ne a szabad idejükben kelljen ezt elvégezni. Ez munkaidő, ez munka, és ez fontos a saját eh, munkájuk szempontjából, tehát és fontos a fiatalokkal való foglalkozásban is az európai együttműködés, eh, ez nem eh, móka és nem szabadidős foglalkozás, hanem a munka része a tanárok számára és a tagállamoknak ezt megfelelően el is kell ismerniük, és ezt valahogy be is kell építeni a munkarendben. De hát valahol ezt más nem tudja megcsinálni a tagállamok helyett. Köszönöm szépen! Mára a végére értünk ennek az eszmecserének. Köszönöm szépen Van de Graaf asszonynak, Erikson asszonynak, hogy ilyen hosszú ideig álltak rendelkezésünkre. Szerintem jó vita volt ez a mai, és azt hiszem a bizottság már tudja, az Európai Bizottságra gondolok, hogy mire számíthat a következő időszakban. Fontos nekünk még az is, hogy mi legyen, persze rugalmasság kell, de nem mindig és minden áron. És semmiképpen se azon az áron, hogy a parlament a politikai döntésekből kimarad. Ez azt hiszem nem lehet a célunk, ez övék sem. Mi vagyunk azok, akik a tanácsokkal, a tanácssal együtt a politikai prioritásokat meghatározzák. Nem lehet nem képzelhető el, hogy parlamentként egy bianco csekket állítunk ki, hogy egy címet megírnak, és mi odaadjuk a pénzt, és utána a bizottság csinál, amit akar és hogyan éri el az általunk definiált célokat. Ez nem így szokott működni, ez nem így lesz, és azt gondolom ez egy olyan vita, ami, amiről még beszélnünk kell. De úgy gondolom, hogy számos más pont is jelentőséggel bír, amelyeket majd a vita során még külön megvizsgálunk a, szak, a szakértőinkkel, is persze az Európai Bizottsággal, is. az összes érintettet szeretnénk bevonni, akik részesei ennek, és azt kérjük az résztvevőktől is, hogy ötleteiket, kommentárjaikat a bizottsági javaslattal kapcsolatban mondják el, és ezt majd figyelembe vesszük a megfontolásaink során. Köszönöm szépen egyenlőre. Zver úr nyilvánvalóan rögtön most megkezdi a munkáját, az árnyék előadók is ennek megfelelően részt vesznek majd ebben, és ilyen módon a programmal haladni tudunk, és reméljük, hogy a parlamenti ciklusunk végére már első eredmény születik is ebben. Köszönöm szépen egyelőre. Egy további napirendi pontunk van még. Azt hallom, hogy Lokegárd úr már itt van, kint várakozik, költségvetésről van szó, ő a költségvetési témában az előadónk idén Köszönöm szépen a vendégeknek, és hát önöknek pedig kávészünet, vagy bármi mást, amit szeretnének. So, Martin is here? Or, yeah, okay. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kedves kollégák, haladjunk gyorsan tovább, és akár fejezzük is be az ülést, amint csak lehet, mindannyiunk érdekében. Ma délután ugyanis lesz még bőven ülésezni valónk, 11-es napi rendi pont, a költségvetési tervezéssel kapcsolatos vélemény, bejáratott előadónk a témában Lokergát kolléga. Június 22-én 11 óráig kell benyújtani hozzá majd a módosítókat. Abban egyeztünk meg, hogy angol nyelven nyújtuk be a módosítókat időhiány miatt. Mert már a fordításokra nem lenne egyébként idő. Lakergárd asszonynak adom meg tehát a szót illetve úrnak, és öt percben akkor kérem, hogy mutassa be nekünk a témát. Megpróbálok ennek megfelelni, önök asszony. Köszönöm a jó együttműködést. A költségvetési vélemény kapcsán, a háromoldalú mandátum kapcsán. A háromoldalú egyeztetésekre adandó általános mandátumot majd a júliusi plenáris alkatja meg, de most a 2019-es költségvetésről van csak szó. Megpróbáltuk a kulturális vonatkozású témákat kiszemezgetni az általános szövegből. Van több módosítunk az alapokra vonatkozóan és egyes költségvetési sorokra vonatkozóan. Miről is van szó? Mik a fő kérdések? Az Erasmus Plus számára az MFF revíziója további 100 millió eurót irányoz elő 2017 és 20 között a hatékonyság eh, növelésével, és 2019-ig 26 millió lesz a többlet. Emögött az volt, hogy a bevált és sikeres programokat támogatni kell, míg a sport és sport területén elég a pénz, úgy tűnik, hogy a az oktatási és ifjúsági programok területén lehetne több, külön kell választani. Ezeket 88% költődne oktatásra, képzésre, ez ugye 23 milliónak felel meg, és 12% az ifjúságra, ami 3 milliónak felel meg. Az Európai Szolidaritási Testület vonatkozásában a háromoldal egyeztetésben múlt héten ugye tudják, hogy mi történt. A bizottság módosító levelet költségvetési módosításra irányuló levelet küldött be az egyeztetésre. Nem kell tehát most a koordinátorunknak, koordinátorinknak ezzel kapcsolatban most semmit sem tenni. A kreatív Európa és média témában két millió többlet lesz, hogy folytatható legyen a, a, az képfeliratozásos projekt, ez jó hír. A polgárok Európája témában ért minket olyan vád, hogy ö, a 18-as kezdetű költségvetési sorban, ami többletet kaptunk, ez máshonnan vonódott el. A multimédia fellépések területén 2,1 millióval lesz több az Euronet projektre, a már meglévő kb. 2 millió mellé, amit már a bizottság elfogadott. Ez a korábbi egyeztetések eredménye, az európai hálózatokat fel akarják lendíteni, és tényleg úgy tűnik, hogy történik valami. A vita során kiderült, hogy ez még csak a kezdet, egyéb elképzelések is vannak, ugyanakkor realisztikusabb költségvetésre lenne szükség. Szerintem legalább összesen 45 millióra lenne szükség az Euronet Plushoz, hogy az sikeres legyen. Tehát ez csak a bevezető költségvetés, bőven kell majd még itt küzdenünk. A Euronews ra kérjük a költségvetés harmadal egyeztetésekhez az új mandátumot. Ennyi volt a lényeg, várom a megjegyzéseiket, javaslataikat. Köszönöm szépen. Köszönjük mi is. Luigi Morgano kap szó. Először is hadd köszönjem meg a segítségüket. Alapvetően egyetértünk azzal, amit felvázoltak. Nyilván lesznek módosító indítványok a részünkről, ugyanakkor mivel ez már a parlament iránymutatásban is szerepelt, mindenképpen ki kell emelnünk ezt. Itt a költségvetés megduplázásának megfelelő indokokat kell adnunk. Gazdasági szinten is konkrétabbnak kell lennünk. Ami a kreatív Európát illeti, Úgy tűnik, hogy ez kreatív Európa egy krónikusan alul finanszírozott téma, ugyanezt kell mondunk az Európa, a polgárok Európájáról, a plenárisan ezt felvetettük, mindenki egyetértett azzal, hogy ez egy kulcsfontosságú program, amely elengedhetetlen az előttünk álló kihívások tekintetében. És hát legyünk őszinték, amikor az számokat kell papírra vetni, akkor de megint csak komoly nehézségekkel találjuk magunkat szemben. Amikor a programok támogatásához érünk, akkor valahogy, mintha ez a fele nagy támogatás sehol nem lenne. Amikor konkrét javaslatokat teszünk az asztalra, akkor fontos, hogy az előtte az elveink megjelenjenek gyakorlatban. Köszönöm szépen, mielőtt Helgának szót adok, megnézted az a módosító, amit a bizottság előterjesztett most a szolidaritási testület kapcsán, ez megfelel annak, amit benti megállapodtatok? Vagy még egyszer beszélünk el erről. Ha még nem nézted meg, akkor kérlek, majd tedd meg, vizsgáld át még egyszer, biztos, ami biztos. Sose lehet tudni, ugye, hogy mit. Egyébként pedig neked adok szót. Köszönöm. köszönöm szépen, és köszönöm Mortennek. Alapvetően egyetértek vele teljesen, és két dologra hat koncentráljak. Az első az Európai Szolidaritási Test. Ezt nem tudtam igazából még eh, ellenőrizni, de fontos elérni az Európai eh, Költségvetési Bizottságban, hogy meglegyenek erre a pénzek. Az a kötelességünk, hogy nyomást gyakoroljunk a bizottságra és a Költségvetési Bizottságra is, hogy ez váljon valósággá. Hiszen az Európai Bizottság is azt ígérte, hogy ezt valóra váltja. Most itt az ideje annak, hogy ez meg is legyen, egyébként 11 millió egy évre ez nem olyan őrült, nehéz feladat elméletileg. A következő kérdés, közel az európai választások, az Euronews és más hálózatok támogatására szükség van. Illetve az európai rádióhálózatot is támogat támogatni kell, botorság lenne csökkenteni a költségvetést, éppen ellenkezőleg növelni kell a költségvetést, hogy minden európai országot összekessenek, hiszen a rádiók egymással összekapcsolódnak, és a különböző tagállamokban beszámolnak arról, hogy egy másik tagállamban mi történik. Ez az európai köztér, pontosan erre van ö, szükség. Tehát meg kell mondani a tanácsnak és a bizottságnak, hogy erre a célra több pénzre van szükségünk. Saját jó felfogott érdekük, hogy az Euronews és az Euromet eh, támogatása növekedjen. Az Euronews, az Euronet kapcsán nem is lehet kérdés, az Euronews kapcsán voltak vitáink, de az is világos, ha nincs elég közpénz, akkor magánpénzeket kell találniuk, és akkor hogyan biztosítható a szerkesztői szabadság. És természetesen teljes függetlenség, amelyet valahogy garantálnunk kell. Az Aero news mindig azt állapítjuk meg, hogy pénzt költjük, és az fordításra is van, de Számos országban, ahol úgy gondoljuk, hogy tényleg szükség lenne esetleg fordításokra, mondjuk, hogy ott ezt sugározzák is ezt a műsort, és ha megfelelő programokat egyszerűen nem fordítják le, mert hát vegyük például Ukrajnát, ahol aztán azt mm, alaposan meg kéne nézni, hogy tényleg a Euronews esetében, hogy amit mi akarunk, mit akarunk ezzel a pénzzel, mit akarunk elérni vele, ugye, és hogy jó szándékaink vannak, hogy tényleg a Euronews azt olyan értelemben használja, és azt a pénzt. Mondjuk, hát itt nagyon csak magántulajdonosok vannak mögötte, és hát ez nem rossz önmagában, tehát, tehát a Euronews pénzt is akar keresni, ezt látni kell. Mondom, ez nem baj, tehát ezt nem vetjük senkinek a szemére, de azért arra ügyelni kell, hogy az a feladat, amit itt finanszírozni akarunk, azt megoldásra kerüljön, és egyre inkább kétlem, hogy ellátják a feladatukat, főleg, hogyha a szerkesztőségi függetlenség témája kerül előtérbe itt az Euronews kapcsán. Szerintem érdemes lenne ezt megnézni még egyszer. Most nem mondom, hogy azonnal el kell zárni a pénzcsapot, de figyelni kell erre és mint az Ironet Plus, ahol a hálózat támogatásról van szó, hogy ilyen projektek vagy az Arte, ahol, mm, ahol tényleg a nyelvekkel a fordításra is sokat költünk, és hát itt Európai Uniós polgárokat érünk el, és hát szerintem akkor jobban költjük el a pénzüket, ha EU-s polgárokra költjük. Na, még van valaki? De van. Nem. Akkor az Európai Bizottsághoz fordulok a kérdéssel, hogy van-e megjegyzésük. Das ist offensichtlich Láthatóan nincs megjegyzésük, akkor Morten. Well, thank you very much. And... Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani az árnyék előadóknak, várom a módosítóikat, egy-két kommentár az elhangzottakkal kapcsolatban. Ezt alapvetően támogatom. Valóban igaz, hogy az Polgárok Európája és a Kreatív Európa krónikusan alul finanszírozott programok, most már évek óta így van ez, amióta én európai Parlament képviselő vagyok, ez mint hogyha visszatérő motivum lenne, magamat ismétlem, önismétlésbe keveredek, de mégis fontosnak tartom, hogy szakbizottságként újra és újra felemeljük a szavunkat ez ellen, hogyha az Európai Bizottság és a Tanács beszélnek róla, akkor utána a gyakorlatban is meg kell tenniük mindazt, amit elvárunk tőlük, tehát a pénzt is oda kell tenni a szív szavak mellé. Ami a szolidaritási hatestet illeti, persze ezt is majd figyelemmel követem, és egyetértek az elhangzottakkal. Biztos vagyok benne, hogy Helga mindent megtesz ennek érdekében, hogy az álláspontunkat figyelembe vegyék. So let's uh, just keep in charge on that. Tehát azt hiszem, hogy az ügyben uh, oda kell figyelnünk. A elnök asszony az ön megjegyzésével kapcsolatban nem mindegy, hogy ezeket a finanszírozásokat most az Euronews-hoz Euronews-nál már jártam, most már értem, látom, hogy hogyan finanszírozzák ezt. Alapvetően egy egyiptomi magán forrásról érkeznek a pénzek, biztosítottak arról, hogy ez alapvetően rendben van, ugyanakkor előre tekintve a parlamentnek meg kell találni a módját, hogy, hogy hogyan finanszírozódik ez. Pár évvel ezelőtt jól emlékszünk, a legutóbb komoly vita volt ez ügyben, nem került le azóta se a napirendről. Persze ennek a vitának megpróbálunk az élére állni. Az Euronet Plus és más jó kezdeményezések esetében is igaz ez. Politikai vitát kell folytatnunk a prioritásokról, akkor, amikor már látjuk, hogy pontosan mennyi pénzünk van. Csak most kezdődött ez a vita. És remélem, hogy több pénzt kapunk majd erre. Főként a választási év közelettével soha nem volt talán még ez ilyen for- fontos. Alapvetően ennyit szerettem volna elmondani, és hát várom a kollégák módosítóit, elnök asszony. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen, ezzel a mai délelőtti ülés végére értünk. A tolmácsoknak egyébként ígéretet tettem, hogy 12.30-ig mindenképpen végzünk, sőt, tehát most egy órát vagy többet is kapnak szinte. Azt hiszem, egyáltalán nem bosszankodunk ezen, és eh, emlékeztetni szeretnék még arra, június 22-e 10 óra a költségvetéssel kapcsolatos módosítók csak angolul. 11 óra, bocsánat, 11 óra. Mortennek megköszönöm az eddigi munkát, és sok sikert kívánok a továbbiakhoz. Ma délután újra találkozunk három órakor, és ott a bizottsággal fogunk beszélni a Creative Europe programról, és bízom, hogy nagy számban lesznek jelen kellemes ebédidőt.